Okay, friends, you are warmly welcome to... Jó napot kívánok, kedves barátaim! Mindenkit szeretettel üdvözlök az ülésünkön. Egyes napirendi pont a napirend, napirend elfogadása. Elfogadhatjuk a napirendet módosítás nélkül. Köszönöm szépen az elnök közleményeim. Először is minden nyelvre van fordítás, horvát kivételével, a tolmácsok üdvözlik a hallgatóságokat az ülésteremben és a világ minden pontján. A holnapi napot illetően folytatja az elnök, Tájékoztatom önöket, hogy Morán Sarki asszony a választókerületéből hívott meg vendégeket, akik holnap 9 és 10.30 között vesznek részt az ülésünkön. Harmadik napi rendi pont, tájékoztatom önöket, hogy rendkívüli foglalkoztatási szakbizottsági ülést tartunk május 24-én. Ennek az ülésnek a rendje a következőképpen néz ki. Dombrovskis alelnök, bizottsági alelnök vesz részt a strukturális párbeszéd keretében, és Tyson asszony pedig az Európai Munkaügyi Hatóság, az ELA ra vonatkozó javaslatot mutatja be. Ezt a koordinátorok kérték március 15-én határozatukban. A véleménycsere után, a eszmecsere után a strukturális párbeszédről is szavazunk, és az eláról egy politika, a politikai igazgatóságunk egy vitát készít elő. Tehát jöjjenek. Harmadik napi rendi pont a március 27-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, úgy látom ezt elfogadottnak tekinthetjük, már is a negyedik pontnál tartunk, a digitalizációs automatizáció, a munkaerőbiztonság és a szociális biztonsági rendszerek, társadalombiztosítási rendszerek előtt álló kihívás. A mai meghallgatás célja az, hogy a digitalizáció gazdaságra gyakorolt hatását és a munkaerőpiacra gyakorolt speciális hatását megvizsgáljuk. Nagyon nagy a bizonytalanság, hogy milyen kihatással jár a digitalizáció munkaerőpiacra. Sokat idéznek egy szakvéleményt, amely azt mondja, hogy az amerikai munkahelyek 47%-a eshet el, vagy veszhet el az elkövetkező két évtizedben az automatizáció okán, folyamányoképpen oltárán. Más tanulmányuk csak 10%-ról beszélnek, 47 vagy 10%, nem mindegy, különböző vélemények fogalmazódnak tehát meg. Az úgynevezett middle skill jobok, mint a gyártás, gyártási munkahelyek csökkennek, de ugyanakkor a alacsony és a magas képzettséget igénylő munkavál, munkahelyek terjednek, és ugyanakkor a platform vagy a gig ekonomi jelensége is megjelenik, ahol megnyírbálják a munkáltatók a szociális jogokat. Ezek a trendek mind kihatással lesznek a tagállamok szocia és az Európai Unión belüli szociális társadalombiztosítási rendszerekre. Ezért hallgatjuk meg legeslegelőször is a meghallgatás során a STOA tanulmányának ö, szerzőjét. A STOA, az Európai Parlament tudományos panelje <clears throat> és technológiai panelje egy tanulmányt kép készített e kérdésről, és ezzel már is megadom Bernard Daxnak a szót, aki bevezetőt ad nekünk, bevezet bennünket a Stoll tanulmányban, de Dax úr nincs itt. Hát bizony, ugye sztrájkolnak a pilóták, Dax úr repülője nem érkezett meg. Ezért javaslom, hogy már is a három szakértőnek adjuk meg a szót. Dax úr nincs itt, és a három szakértő 10-12 percet kap, Reméljük, hogy Daxúr, aki egyébként úton van ide, Daxúr, Daxúr tehát, meg fog érkezni addig. És reméljük, hogy a szakértők meghallgatása után ő is megérkezik. Először Samuel Engbolm úrnak a TCO, a svéd szakszervezeti szövetség ki volt szakpolitikai igazgatójának adom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a szakbizottság képviselőinek is, hogy meghívtak ide e meghallgatásra, és megoszthatom önökkel a saját szervezetem tapasztalatait. A TCO, a, a alkalmazottak szakszervezete 1,4 millió fehér galléros munkavállalót tömörít, az európai, az ETUK tag szakszervezetei közül a tíz legnagyobbak között vagyunk, és a leggyorsabban növekszünk az ETUK tag szakszervezetei között. Mi van a fóliával, kérdem? Mi van a diavetítővel? Oh, thank you. Thank you. Uh, new technologies, uh... Az új technológiák két módon hatnak ki munkerőpiacra. Egyrészt driverként a strukturális változásokat hasz viszik előre, másrészt pedig lehetővé teszik az új munka szervezési formákat. E két szempontról szeretnék beszélni. Hogyha a legutópikusabb szenáriókat kihagyjuk, akkor az előrejelzéseket a következőképpen lehet összefoglalni. Bizonyos munkahelyek, elvesznek, bizonyos új munkahelyek jönnek létre, és a legtöbb munkahely meg fog változni. Azt hiszem, hogy a STOL tanulmány DAX úr mutatja majd be, és erről számol be. A különböző ágazatokban más, és a országokban más-más a változás tempója, és persze a különböző cégek között is más tempó mutatkozik. A digitalizációt megvizsgálva nem szabad szem elől veszítenünk azt sem, hogy jól lehet a technológia változás egy nagyon erős motor, de a szakpolitikai döntések is kihatnak majd az eredményekre a cégek szintjén. A gyors és logikus adaptáció technológiai változásokhoz komparatív versenyelőnyt jelent majd, a közszolgáltatások területén is igaz ez az állítás. A technológiát ugyanis arra is fel lehet majd használni, hogy az a társadalmi, szociális szolgáltatások iránt növekedő igényt jobban beteljesítsen. Egy másik vélekedés, melyben a szakértők egyetértenek az, hogy új skillekre, eh, készségekre, képességekre lesz szükség a hagyományos oktatási rendszer köz, szak és felsőoktatási rendszer minősége meghatározó lesz, de ugyanakkor azon is gondolkoznunk kell, hogy hogyan lehet a munkában töltött évek alatt is az élet hosszig való tanulás lehetőségeit megteremteni, vagy átképzés, továbbképzés terület, vagy pedig annak érdekében, hogy a munkahelyét megőrző ember is új képességeket szerezzen tíz munkavállalóból négy úgy gondolja meg, meg hallgatásunk során, vagy felmérésünk során, hogy <clears throat> nem biztos, hogy megtartatja a munkahelyét. A legjobban a középkorúak, nem a fiatalok, és nem az idősek aggódnak, a magasabb képzettséggel rendelkezők jobban aggódnak, illetve a, a, a véglegesített szerződéssel rendelkezők. <clears throat> Ugyanakkor a szociális védelmi háló is fontos szerepet játszik. Egyrészt annak érdekében, hogy a munkájukat elvesztő embereket felfogja a szociális háló, másrészt pedig segíthet abban is, hogy a technológiai változást üdvözöljék és befogadják az emberek, ehhez azonban arra van szükség, hogy a szociális biztonsági hálót ne kezdjék ki az új technológiák. E kihívásokkal foglalkozva láthatjuk, hogy a kollektív tárgyalások és a munkavállalók és munkáltatók közötti konzultációnak nagyon fontos szerepe van. Tájékoztatni kell a munkavállalókat az új technológiák alkalmazásáról, és így megerősíthetjük a digitális eszközök alkalmazásának elfogadottságát. A kollektív tárgyalások segíthetik az upskillinget, és segíthetnek abban is, hogy a munkavállalók jobban lássák jogukat és felelősségüket. Az ágazati kollektív tárgyalások bi vagy tripartit intézmények segítségével zajolhatnak le. Az legutolsó Employment Outlookban az OECD a svéd Job Security Council-ekre utalt, mint jó példára. és egy tanulmányomban, amely különböző intézmények asztalán van, azt vizsgálom meg, hogy az ipari ip és ágazati kontextusban hogyan működhetnének ezek a testületek. Rátérek a második részére az előadásomnak. Az új technológiák a munka megszervezésének új lehetőséget teszik lehetővé. Az információs technológia segíti a koordinációt, a hagyományos cégek fizikai és jogi határain belül is kívül is, és segíthetik azt, hogy kevesebb véglegesített szerződéssel dolgozó ember dolgozzon, és amikor igény van rá, különböző más bér vagy más munkaviszonyban dolgozókat alkalmazanak sokkal rugalmasabban lehet tehát a munkáltatók szempontjából ezt kialakítani. A digitalizáció tehát a rövidebb és át, átmenetibb munkaviszonyokat jellemez. Az úgynevezett platform munka az új jelenség, az Uber, a Testrunner vagy az Amazon, hogy néhány céget nevezünk meg voltak élharcosai ezen platform munkának. Az on-demand vagy a gig work ugyanakkor nem függ össze az Uberrel vagy a Fedorával, az ilyen on-demand work általában nők végzik a hagyományos ágazatokban, hagyományos cégekben, mondjuk az a kiskereskedelemben, az, a vendéglátóiparban, amikor igény jelentkezik, akkor rövid távon bízzák meg a munkavállalókat, és igaz ez a részmunkaidőre, vagy pedig a split shiftekre, az on-call workre, vagy pedig a nulla órás szerződésekre. A gig economy nagyobb részét és az új technológiák mozgatják. A munkavállalói optimalizációs rendszerek működnek a vendéglőkben, segítik itt, ellenőrzi a, az ügyfél ügymenetet, és ez alapján határozzák meg, hogy hány embert kell alkalmazni. Az intelligens telefoni, telefon applikációkat lehet használni arra, hogy behívjanak, vagy hazaküldjenek munkavállalókat. Tehát, hogyha megnézzük a tech cégek munkaerőpiacra való kihatását, akkor a Kronos, az Informa, a Serinion, a Genesis és sok más céget kell megneveznünk, amelyeket valószínűleg még nem is ismernek a legtöbbjük. Ezek a cégek voltak éppen tehát um, nem gonoszok, de látni kell, hogy a technológia által vezérelt gazdaság szervezése másként működik, mint a hagyományos gazdaság szervezése. Végezetül, milyen szakpolitikai válaszokat lehet adni ezen a munkavilágát érintő változásokra? Először is a meglévő rendeletek, szabályozások alkalmazását biztosítani kell. Azonos verseny esélyeket kell biztosítani minden kiszállító vagy taxicég számára. Annak ellenére, hogy mondjuk egy cég platform alapon működik, nem szabad, hogy tisztességtelen versenyelőgyöket szerezzen hagyományos versenytársakkal szemben. Ennek fényében persze szabályokat át is kell alakítani, hozzá kell igazítani a változásokhoz, nem szabad, hogy a szabályok megakadályozzák a változásokat. Másodszorban a meglévő munkaerő piaci kategóriák rugalmasságát kell alkalmazni, nem új munkakategóriákat kell bevezetni, hanem a jelenlegieket is jobban kell alkalmazni. Fontos tehát, hogy a piaci változásokhoz hozzáigazítsuk a változásokat. Nem szabad, hogy túl merev definíciókat alkalmazunk, legfőképpen nem európai szinten, ezért az én szervezetem a um, idevágó irányelv ezen részét ellenzi. Ezen felül a harmadik kategóriák bevezetését ellenezzük, sokkal inkább arra van szükség, hogy a, a munkajog hatájának kiterjesztését tegyük lehetővé annak érdekében, hogy azon munkavállalók, akik hasonló munkatípusban dolgoznak, hasonló kategóriába kerüljenek. Például mondjuk vannak a munkabiztonsági szabályok, és ezeket például az önfoglalkoztatókra is ki kell terjeszteni, akik a bérmunka vagy más ilyen bérmunkaszerű cégek alkalmazásában állnak aktív munkaerőpiaci politikákat kell megteremteni az on-demand vagy igényszerinti munkavállalás területére. Általában ugye abból indultunk ki, hogy valaki véglegesített hosszú távú szerv, szerződéssel rendelkezik, stabil jövedelemmel, de az on-demand vagy igényszerű szerinti munkavállalókkal vagy az önfoglalkoztatókra mindez nem igaz. Éppen ezért igazítanunk kell a munkahogyi szabályokon és a rendszereken annak érdekében, hogy ők se szoruljanak ki. A társadalombiztosítási rendszerekben például a a kvalifikációs képzettségi feltételek, a jogosultsági feltételek, vagy pedig a munkanélküli biztosítási járulékok, betegbiztosítási járulékok kiszámítására vonatkozó szabályok átalakítására van szükség. Annak érdekében, hogy a rövid futamidei szerződések vagy az önfoglalkoztatók se maradjanak ki a társadalom biztosítás rendszeréből. Végezetül, ami a szakszervezeteket illeti, beszéljünk a magunkról is, nekünknek, nekünk meg kell szerveznünk a munkavilágát, relevánsnak kell lennünk, és a különböző munkavállaló, munkáltatókkal való kapcsolatban figyelembe kell vennünk a változásokat, változásokat figyelembe kell vennünk a gig munkavállalókat is, és a, a, olyan helyzetekre is ki kell terjesztenünk a szakszervezeti védelmet, ahol a kollektív tárgyalások rendszere nem működhet. Lehetőség szerint tehát meg kell szerveznünk a munkavállalók életét még az új, legmodernebb munkavállalói fel, struktúrákban is biztosítanunk kell például a munkanélküli biztosítás rendszerét, így erősítve meg az úgynevezett gig ikoniban dolgozó munkavállalók szerepét. A szakszervezetek a képzettségek eh, továbbképzésében eh, is fontos szerepet játszhatnak, és eh, tagjaiknak segíthetnek abban, hogy tovább képezzék magukat. Ahhoz, hogy ezt megtegyék ugyanakkor, és sikeresek legyenek, az is nagyon fontos, hogy elérjük a tagjainkat. Azt hiszem, hogy lejárt a rendelkezésemre álló idő. Köszönöm, hogy figyeltek a mondandómra, és persze minden kérdésüket szívesen megválaszolom. Köszönöm. Thank you. I think we'll proceed with the next speaker. Uh, Köszönöm szépen, akkor veszük a kérdéseket talán, illetve Dax úrnak kellene megadnom a szót. Uh, Dax úr kész arra, hogy most hozzászóljon? Nem vártuk meg önt, Englund úrnak adtam szót. Eredetileg ön után kellett volna, hogy szóljon, de most így tart, ő megtartotta már nekünk a STOA tanulmánynak a rejtelmeibe a bevezetőt. Most viszont akkor öné a szó 10 percben. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak hála a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottságnak, így a tanulmány bizonyos eredményeit bemutathatom. Elnézést kell kérnem, de a gépem késett, de hála a kollégáimnak azért mégiscsak sikerült kitölteni az időt. Tehát a Technológiai Intézetben mi készítettünk egy tanulmányt a STOA részére arról, hogy az új technológiák, valószínűleg hogyan fogják befolyásolni a munkaerőpiacot az Európai Unióban. És mindenki tudja, hogy nyilvánvalóan egy forradalmi időket élünk, és a forradalom most a technológia oldaláról közelít nagyon sok új technológia jelenik meg, amikben nagyon nagy lehetőségek vannak, és komolyan megváltozhat a munka szervezete, szervezése, és a foglalkozási területek, illetve a foglalkoztatási szintek is változhatnak a gazdaságban. Csak hogy néhányat említsek az új technológiák közül, a különböző komplex digitális technológiák, digitális termelés, gyártások, a 3D-s nyomtatások, algoritmusok alapján történő dolgozás, ezek nagyon nagy mértékben kihatnak arra, hogy mit kell termelni, hogyan kell a mindennapi életet bonyolítani. Rendkívül eh, nagy eh, komplexumok, algoritmusok, eh, mesterséges intelligencia, gépek lépnek be, szoftverek, amelyek segítenek a jobb döntések meghozásában. Az új technológiák közé tartoznak a robotok, az önvezető gépjárművek, és ezeknek egyelőre nem is látjuk a határait. Természetesen vannak egyéb innovációk is, amelyek intézményes változások, például a bitcoin vagy a blokk technológiák. Ezek mind új technológiák, de nem csak új technológiák, és tulajdonképpen azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy ezeknek milyen hatásai vannak a foglalkoztatásra Őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy én sem tudom, azt hiszem, hogy a jelenlegi vitát vagy beszélgetést úgy lehet, két narratívában lehet összefoglalni. Az egyik, amit tudunk, hogy ennek óriási hatása lesz, de nem tudjuk, hogy milyen irányba megy ez a hatás hogy jó kicsengésű lesz-e, vagy pedig valami, ami teljesen rossz irányba megy. És ezt ma nem tudjuk egyáltalán megmondani, hogy a két narratíva között melyik a valószínűbb. De vegyük figyelembe mindkét narratívát, amit látunk a szakirodalomból. Az egyik, amelyik mindkét narratívában közös, az az, hogy a gépek vagy a, mondjuk inkább úgy a technológia át fogja venni az úgynevezett rutin munkát, illetve a rutin jellegű irodai munkát is bizonyos területeken. Ez bizonyos szempontból egy nagy szerencse, hogy ezek a tevékenységek automatizálásra kerülnek, illetve mesterséges intelligencia és robotok végzik el. Ugyanakkor arra is számíthatunk, vagy számítanunk kell, hogy lesznek új munkafeladatok is, illetve új lehetőségek, amiből megélhetnek az emberek, magas termelékenységű, nem rutin tevékenységek, ahol fontos a személye beavatkozása mert a személyes beavatkozás nem tudja helyettesíteni a gép, ott szükség van az emberre. Például a bankok automata pénzkiadókat hoztak létre, és a személyzetet átirányították az automaták által átvett munkaterületekről olyan területekre, ahol a rutin, például a tanácsadás és egyéb munkálatokra szükség van. Azt hiszem, hogy ez a jó kicsengése ennek a dolognak, és ez bizonyos értelemben látható már most is. Magasabb termelékenység, jövedelem növekedést tapasztalhatunk majd, és új gazdasági növekedés, új technológiák fognak megjelenni, és a munka munkahelyek átalakulnak, új munkaterületek jelennek majd meg. Lehet, hogy vannak olyan foglalkozási területek is, amelyek el fognak tűnni, vagy de legalábbis nagyon át fognak alakulni. Azonban mi történik akkor, hogyha mindez rossz irányba változik? Ugye mondtam, hogy a nagyon nagy mértékben a gépek helyettesítették az embereket, ez igaz, administratív egyéb területeken is ez megtörténhet, de mindig abban reménykedhetünk, hogy lesznek egyéb új területek és új munkahelyek, ahol az emberek dolgozhatnak majd. Vannak, akik úgy gondolják, hogy azért ez nem egészen így lesz, egyszerűen azért, mert a gépek minden területen jobbak, és csak néhány új foglalkozási terület lesz, ahol új igény fog fel megjelenni. És ez lenne valóban a rossz kicsengése mindenek, mert a munkanélküliség ebben az esetben növekedni fog. Nagyon sokan ezekbe a ö, foglalkozási körökbe fognak dolgozni, amik még továbbra sem automatizálhatók, és kénytelenek lesznek ezeken a területeken dolgozni és sokkal nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek és a megosztottság, és a szociális rendszerek sem fognak megfelelően működni, mert azok a magas foglalkoztatást feltételezik. Tehát ez az a két forgatókönyv, amely felvetődik, az egyik elfogadható, a másik nem, de mi az, amire számíthatunk? Ez az a kérdés, amit feltettünk a tanulmányunkban. Mit ö, tanulhatunk a régi tapasztalatokból, a technológiai változásokból, amelyeket már napjainkban tapasztalunk? Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy az új technológiák közötti feszültség, amelyek egyrészt tönkretesznek munkahelyeket, ugyanakkor hoznak létre új munkahelyeket is, ez nem igazán új, az ipari forradalom óta ez mindig is így volt. Mindig vannak munkatevékenységek, amelyek megszűnnek, és jönnek új technológiák, de a múltban ez általában mindig az új munkahely teremtése vagy létrejötte irányába ment el. Én úgy gondolom, hogy a jó, a sikeres jövő az valószínűbb, mint a rossz kicsengés. De természetesen vannak olyan tényezők is, amiket ugyancsak figyelembe kell venni. Vannak szerzők, akik úgy gondolják, hogy ez alkalommal a dolgok másképpen történnek, mert az internet napjainkban már nagyon elterjedt, sokkal elterjedtebb, mint mondjuk a gőzgép vagy a villamos áram volt annak idején. A villamos áram az egyik alapvető olyan technológiai elem, ami, ami a hatással volt, mint jelenleg az internet. Ezeket figyelembe kell venni, az információs és kommunikációs technológiák továbbra is exponenciális növeked, növekednek, és ezeknek a képességei ez nagyon gyorsan fejlődnek ezek a technológiák. Ezek a technológiák képesek lehetnek olyan dolgokat létrehozni, amit két vagy négy éven belül, amire ma még csak nem is gondolunk. Itt vannak azok a jelenségek is, amit a digitalizációval lehet másolni, újra teremteni nagyon kis költséggel. Tehát a digitális gazdaság egy új technológiai forradalmat jelent, amilyet még nem láttunk. Tehát most engedjék meg, hogy még röviden szóljak a politikákról. Amit tenni kell, az nagyon is egyértelmű, és azt hiszem mindenki egyet fog érteni, hogy sokkal többet kell befektetnünk az oktatásba, a, ha igaz az, hogy a rutin tevékenységek és az, az irodai rutin munka is csökkenni fog a jövőben, akkor ez azt jelenti, hogy át kell alakítanunk az oktatási rendszerünket, azokra a területekre kell képezni, ahol a gépek nem igazán jók, például az interpersonális kapcsolatok, az oktatás, kutatás, fejlesztés, az infrastruktúrába is kell fektetnünk, és továbbá még nagyon fontos, de többet kell tennünk Európában a vállalkozások értekében. A vállalkozás, az új technológiák, ezek a mesterséges intelligencia, ezek mind fontosak. Európa ugyanakkor nem igaz, jó ezeknek a ö, tudományos területeken, ugyanakkor a vállalkozás nem igazán ö, megy még Európában, vagy az európaiaknak. És fontos, hogy ezeket a technológiákat piacra tudjuk vinni eddig a nagy amerikai vállalatok dominálnak, és várhatóan a jövőben kínai vállalatok lesznek, és jó lenne, hogyha nagy európai vállalatok is megjelennének ezen a digitális területen, és ezzel én be is fejezem. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Dax úr, és akkor most megadom a szót. Valerio de Stefano professzornak, aki a munkajogi intézetben kutató, illetve egyetemi területen dolgozik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívást. Hallottunk eh, előadást különböző aspektusairól a technológiának, illetve a munkaerőpiacnak, de mint munkaügyi jogász nem ö, igazán tudok érdekes dolgokat mondani, inkább a minőségi aspektusokról tudok szólni. Mert azt hiszem, hogy ez is egy olyan kérdés, ami a fő vitákban nem igazán kap helyet, amikor az automatizációs évekről beszélünk. De mielőtt ezekről szólnék, elmondanám, hogy a fő üzenetem a mai napon az az lenne önökhöz, hogy először is átláthatóságra van szükségünk a használt technológiában, a mesterséges intelligenciát, a munkaeljárások megfelelő megszervezésére, kordába tartására kell használni, és az algoritmusos munkaszervezésre használjuk. A második dolog, amit Englon előadó mondott, hogy fontos, hogy az alapjogokat valamennyi munkavállalónak biztosítsuk, mert nem szabad az alapjogokat arra ö, korlátozni, hogy szakszervezetbe lehessen tör, tömörülni, vagy ne diszkriminálják a dolgozót, vagy hagyományos módon kerüljön valaki foglalkoztatásra. És ami már ö, megemlítésre került a korábbi előadásokban, hogy a foglalkoztatást rugalmas koncepcióként kell felfognunk. Ez azt is jelenti, hogy egyes esetekben át kell alakítani ezt a fogalmat. A munkaerőpiac legsérülékenyebb eh, elemei azok, akiknek eh, szociális védelemre van szükségük. Szó volt a digitalizálásról is, itt nagyon gyakran a platformgazdaságra gondolunk, amely olyan területeke, olyan munkatevékenységeket jelentek, amit online lehet eh, végezni, de ilyen, mint az Uberre vagy egyéb platformokon való dolgozás is jelenti ahogy már kollégáim elmondták, nagyon sokszor sokkal több munkaerőt érint ez, mint akik a platformokon dolgoznak, például a gondozásban, vagy a háztartási munkákat végzőket is ide kellene érteni, ott ezek elhanyagolt szektorok. A platform munkával eleve feltételezzük, hogy az emberek önfoglalkoztatóként dolgoznak, és ez azt is jelenti, hogy sok esetben például nem részesülnek a minimálbér nyújtotta védelemben, a szociális tárgyalásokban. És valamikor valódi önfoglalkoztatókról van szó, de valamikor gyakran tulajdonképpen olyanokról, akik csak platformon keresztül jutnak el a piacra az önfoglalkoztatás fogalma is nagyon el eltérő, az emberek tulajdonképpen nem igazán tudnak bele szólni abba, hogy mennyit kérnek a szolgáltatásokért, elvégzik az adott munkát, a technológiák, amivel ellenőrzik a végzett munkát, hogy mennyi idő alatt végzik, és így tovább. És ö, fogyasztóként mink minket pedig azt kérnek, hogy minősítsük a munkavégzésnek az eredményét, és ez azt is jelenti, hogy bizonyos fegyelmet is jelent. Hogyha az ügyfél nem elégedett az elvégzett munkának az idejével, akkor fegyelmezésre kerülhet a munkavégző, vagy úgy, hogy a platformról kizárják, vagy nem kap megfelelő munkát, és így tovább sok esetben ezek a munkatípusok, ezek eltérnek az igazi önfoglalkoztatói tevékenységtől. Sok esetben a dolgozók Európában, de a világon másutt is megkérdőjelezik azt, hogy őket miért ö, tekintik önfoglalkoztatónak, és vannak, akik bírósághoz fordulnak, hogy miért nem tekintik őket, és egyszerűen munkavállalnak. Valamikor ezt sikerre tudják vinni bíróságnál, ö, Franciaországban, Olaszországban voltak ilyen ítéletek, és át kellett minősíteni ezeket a dolgozókat, oly módon, hogy megkapják a védelmet, más esetekben a bíróság elutasította ezeket a kereseteket. Ez azt is jelenti, hogy rugalmas munkaidővel dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy elméletben ők dönthetik el, hogy mikor és mennyi időt dolgoznak a héten vagy a, a nap során. Először is azt mondanám, hogy ez a rugalmasság nagyon fontos, azonban nem használható olyan elemként, ami kizárja a munkaerőpiaci védelemből az illetőt ha nem döntheti el, hogy mennyit kér egy szolgáltatásért, egy munkáért, ha nem döntheti valaki el, hogy hogyan végzi a munka feladatot, hogy mennyi idő alatt végzi el az adott feladatot, az, hogy nem dönt, az, hogy ön döntheti, az, hogy mikor és mennyit dolgozik, az nem szabad, hogy kizárja az illetőt a munkaerő piaci védelemből, mert ez de az különböző egyéb védelmekből sem szabad kizárni ezeket a munkavállalókat. A második dolog, nem tudjuk, hogy a rugalmasság, amiről szó van, az valódi rugalmasság-e sok esetben csak az algoritmusok döntenek arról, hogyha valaki nem ér rá az adott időben, nem tud rendszeres időben dolgozni, akkor a platform hátrányos helyzetbe hozhatja, jobb vagy több munkát adnak azoknak, akik rendszeresebben jelen vannak a platformon. De valójában az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy ez igazán így történik-e vagy sem, mert a kritériumok, amiket a platformok alkalmaznak az értékelésben, amivel a teljes teljesítményeket értékelik, és aminek alapján több munkát adnak a jövőben, nem igazán ismertek. Ez arra is rámutat, hogy fontos az átláthatósága az algoritmus sok útján történő irányításnak, és ez sokkal fontosabb, mint a, még a hagyományos munkaterületeken is a technológia, mesterséges intelligencia kerül arra felhasználásra, hogy mit melyik dolgozót kell előléptetni, melyiket kell elbocsájtani, kit kell áthelyezni, és így tovább. És mérik a teljesítménykenységet is. Sok esetben ez nem átláthatóan történik, az sem világos, hogy milyen technológiát alkalmaznak és hogyan. Ezért fontos az átláthatóság, és a legmegbízhatóbb dolog az átláthatóságban a kollektív tárgyalás, illetve a hagyományos munkavállalói alkalmazás. Tehát a kollektív tárgyalás még mindig a legrugalmasabb és legmegbízhatóbb eszköz. Azzal, hogy ezeket nagy, a, nagyon nehéz egy jogszabályba iktatni, ezért is jobb a kollektív tárgyalása, kollektív alkú. A kollektív alkú szerepének a biztosítás érdekében biztosítanunk kell azt is, hogy a hagyományos kollektív tárgyalásokon túl menően is tudjuk ezt alkalmazni, nem csak a hagyományos foglalkoztatásban, hanem más területeken is. Sok esetben lehetnek itten jogi akadályok, vannak, akik azért nem tudnak részt venni a kollektív tárgyalásokban, mert a versenyszabályok tiltják ezt, ezeket a korlátozásokat valószínűleg felül kellene vizsgálni, olyan es, azért, hogy a technológia nyújtott előnyöket ki tudjuk használni. És miután az időből mindjárt kifutok, úgy gondolom, hogy arra is oda kell figyelni, hogy a foglalkoztatási kapcsolatnak a meghatározását átalakítsuk egyre kevesebb olyan helyzet lesz, hogy rugalmas időpontok lesznek. A foglalkoztatóknak, a munkadóknak nagy munkaerő tartalékuk lesz, akik a just on time éppen időben technológiát el tudják végezni. Elvál dönthetik, hogy és egyre kevésbé lesznek fix munkaidők. és kevésbé lesznek a hagyományos foglalkoztatási típusok. Ez fontos ahhoz, hogy a technológiai fejlődés a társadalom egészének de legyen pozitív hatással. Köszönöm. Thank you. Uh, then... Köszönöm. A dr. Gerlin Viskésennek adom meg a szó. A nemzetközi bár szervezet elnökének. Azért vagyok itt, mert én vezettem egy tanulmányt, amelyen a robotokról, a mesterséges intelligenciáról készült az EPA számára, de um, amúgy uh, munkagyi ügyvéd vagyok, és jogi kérdésekkel foglalkozok. A tanulmány a következő végkövetkezetésre költött. Először is kiderítettük azt, hogy a e, digitalizáció mind a fehér, mint a e, kék e, nyakkendős munkásokra, illetve munkavállalókra hatással van. A szolgáltatói ágazatra, az iparra is kihat mindez, 82-90%-a foglalkoztatottaknak az Európai Unióban a foglalkoztatási ágazatban dolgozik. Második megjegyzésem a tanulmány kiderítette azt, hogy új um, változó struktúrák, munkaformák jelennek majd meg, és ez az önfoglalkoztatottak arányát növelni fogja. A harmadik megállapítás, a tanulmány megmutatta azt, hogy uh, felmerülhet a tömeges munkanélküliség kockázata, az Osborne Fine tanulmányra is utaltunk, amely 2015-ben készült, és azt mondta, hogy 47%-a az amerikai munkahelyeknek felváltásra kerül, más típusú munkahelyek alakulnak ki. És eh, az oecd is készített tanulmányt ebben az évben, ezek a tanulmányok nagyjából ugyanerre a következtetésre jutottak, a munkahelyek 15%-át a munkát felváltó technológiák fogják felváltani, és nagy százalék az egyéb tevékenységeknek is ezáltal érintett. Az elkövetkezendő 10 évről beszélünk, ezek azok a számadatok, amelyekre támaszkodtunk tehát, és ezek nem annyira súlyosak, mint az előttem szóló ezt említette, viszont én elővigyázatosság intézkedésként azt mondanám, hogyha két tanulmány ugyanarra a végkövetkezetes jut, akkor kiindulhatunk ezekből a megállapításokból. A tanulmányunk arra a következetesre jutott, hogy a tagországi munkaügyi törvények lemaradtak a az üzleti szféra tényleges valóságához képest, és ez a hiátus egyre nagyobb, a gazdasági ágazat exponenciás módon bővül, a technológiák óriási ütemben fejlődnek, és a jogalkotás erőfeszítések részben előreléptek, ez a politika kialakításának módjához köthető, viszont sajnálatos is, hiszen a különbség a valóság és a jogalkotás között nagyon jelentős. A nemzetközi hatásaival is foglalkoztunk mindannak, ami a globális világban bekövetkezhet, és nagyon érdekes megnézni azt, hogy a jövőbeni munkaerőpiacra két kulcsfontosságú tényező lesz hatással, a technikai vezető szerep, amely beletartozik a környezet, a beruházás barát környezet, megfelelő jogalkotási keret, amely ténylegesen irányítja az üzleti szférát, és a második kulcsfontosságú faktor pedig az oktatás, oktatás, oktatás, oktatás. Nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy az USA, illetve a Silicon völgy tölti be a vezető szerepet, Ázsia azon országoktól függ, amelyek jól teljesítenek, és Európa az északi országok kapcsán és jól teljesítenek. Sajnos Latin Amerika és Afrika le vannak maradva, és nincs nagy remény arra, hogy ők eh, ezt az ütemet tartani tudják. Ha megnézzük Európát és a digitalizáció globális hatásait vizsgáljuk itt, akkor érdekes megjegyezni azt, hogy az alacsony eh, munkaköltségű országok nem lesznek a jövőben kompetitívek. Hogyha például a textilipart vesszük, a ruhaipar nagy része Bangladesbe, Kínába és Vietnámba települt el, és ez kétkezi munkára támaszkodik. Minden ez meg fog szűnni, mégpedig igen hamar, és ez azt jelenti, hogy az úgynevezett smart gyárak visszatrepülnek a fogyasztói piacokra Európába, az usa vagy esetleg Kínába, és lehet, hogy ennek a kelet-európai országokra szintén hatása lesz majd a jövőben, hiszen ők még mindig alacsony munkaköltségekre támaszkodnak, és sokkal inkább, mint a nyugat-európai országok. A McKinsey tanulmány, amely 2017-ben készült, szintén hangsúlyozza azt, hogy a százalékos arány a tevékenységeknél, amelyeket áttelepítettek, bizonyos országokban magasabb, olyan országokban is, amelyeket gazdagabb országoknak tekintünk, mint közepes bevételű és alacsonyabb bevételű országoknak. Például Kína és India az elkövetkezendő tíz évben kevesebb kilátással bír arra, hogy sok munkahely települne át. A növekvő középosztály miatt, amiatt, hogy az építőipar jelentős mértékben igénybe veszik a más szolgáltatásokat is, az EU, Japán és az USA, ahol a munkaerőképes lakosság előregedett, illetve a társadalom is, itt nagyobb a kockázat annak, hogy a munkahelyek nagyobb százaléka települ majd át máshová a közeljövőben. Ha megnézzük ezeket a munkahelyeket, és e, az előzetes megjegyzésekben ebben már, erre már kitértünk, a munkahelyek polarizációját látjuk. Vannak magas készségeket igénylő munkahelyek, a szolgáltatási és ipari ágazatban ezek megmaradnak, és az alacsony képzettséget igénylő munkahelyeknek vitatott a helyzet. Világos az, hogy a gyártó részlegben az automatizációnak köszönhetően kevesebb munkahely tud majd megmaradni, ami pedig a szolgáltatási ágazatot illeti, itt is vitatott a helyzet. Néhányan azt mondják, hogy több személyre van szükség a nyugdíjas ellátó intézményekben, ápoló intézményekben, de ez kultúrás kérdés is Japánban például. Nagyon sok rabat van, például az idősek otthonában, amelyek gondozzák az időseket, nem tudjuk egyelőre még azt, hogy ez mennyire lesz jellemző, hiszen itt egy kultúrás dologról is szó van. A szolgáltatási ágazatban azok a személyek, akik például középmenedzserek, és kompetitív a munkájuk, ezeket algoritmusok fel tudják majd váltani, mégpedig valószínűleg igen hamar, de hát tisztában kell lennünk a középmenedzserek tartományával, ezekkel a munkahelyekkel, amelyek hamarosan áttelepülhetnek, és itt meg elébe kell mennünk a, a folyamatnak, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy vajon mi történik majd ezekkel az emberekkel. hogyha mm, belegondolunk abba, hogy mi is a tökéletes késő kínálata a jövő munkásának, akkor látjuk azt, hogy a szoftverek és az algoritmusok mellett a tény alapú tanulás, amelyben mi is részesültünk, talán már a történelem része, olyan munkára van szükségünk, aki bonyolult problémágoldásokra képes, kritikusan és logikusan képes gondolkodni, vannak soft skilljei, csapatban tud dolgozni, és technikai kérdéseket meg tudja oldani, digitálisan képzett, illetve képes egy agil környezetben mozogni és dolgozni. Nem kell elmondanom azt, hogy Mindez jelentős kihívásokat állít az oktatási rendszerek elé, nem csak a, az elsődleges és másodlagos oktatásban, hanem a szakképzésben is. Érdekes módon a tanulmány ezt állapította meg, hogy ez a készség olyan személyek esetében, akik munkahelye valószínűleg átkerül máshova, kapták a legkevesebb továbbképzést, eh, amíg eh, munkában voltak és dolgoztak. Tehát nagyon fontos a továbbképzés jelentősége is. Ha megnézzük a vállalati struktúrákat, akkor itt drasztikus változásokat látunk. A crowd workers, mint új kifejezés is megjelenik, tömegmunkások, ez viszont mind agilis munkakörnyezetet jelent, vannak virtuális munkacsoportok, nyitott innovációra is sor kerül, léteznek matrix struktúrák, bármely időben, bármilyen munkahelyről lehet dolgozni, bármilyen helyszínről. Hát nagyon fontosak a projekttímek, a centralizált döntések helyett. A régi világ és a mi munkatörvényeink erre a régi világra támaszkodnak, viszont nehezen tudják tartani a lépést az új struktúrákkal. A terminusok a régi világból származnak. Hogyha a központosított döntéshozatalról gondolkodunk most, akkor megfelelési törvényekkel problémák vannak, vagy elgondolunk, hogy egy személy vállalja a felelősséget, de hova is vezet el ez bennünket, illetve a munkahogyi törvényeket? Az előttem szóló által említett eh, boldog eh, történet lezárás a törvény, jó törvényeken múlik, és nagyon fontos a szolgáltatási ágazatra kell. Azt fontosítunk sokkal jobban, mint korábban, második megjegyzés – én azt gondolom, hogy nagyon fontos speciális területeket megvizsgálnunk, amelyeket a korai 20. század elvárásaihoz igazítottak. Nagyon fontos csökkenteni a 11 órás pihenés időszakot, nagyon fontos a de minimis szabályozások, mint a az új usa törvények is. A második a munkatörvények. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megbízzuk a tagországokat azzal, hogy digitalizálják a foglalkoztatást az EU mobilitás irányelvének megfelelően. Ez a szakszervezetek feladata, és nagyon fontos, hogy a munkatanácsok és sokkal digitalizáltabbak legyenek. Nagyon fontos megerősíteni a továbbképzéseket, különösen az alacsonyképzett munkavállalók esetében. Lici Egyetem tanulmánya részletesen kitért arra, hogy a, az önfoglalkoztatottak is kell, hogy legyenek szociális jogaik és kötelezettségeik, a kollektív szerződésekre vonatkozó része nem tudtam egyetérteni a tanulmányban, az összes többi részsel azonban igen. Azt gondolom, hogy minden munkavállalónak szabad döntése kell, hogy legyen az, hogy a gig gazdasághoz csatlakozik-e, avagy nem. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you. Köszönöm. Most Medini asszonynak adom meg a szót, aki jelentés tevője az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Témája új munkaformák, problémák és lehetőségek. Parancsoljon, annyi a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szólhatok ebben a témában. Az EGSB nevében szólok hozzá a vitához. A CFDT-t képviselem Franciaországban. Az EGSB 2015 óta számos véleményt készített a digitalizáció hatásairól, a munkavállalókra, a munkáltatókra, a civil társadalomra is, a munkavállalókat, a munkáltatókat kép, képviseli az EGSB, illetve a fogyasztói szervezeteket és civil társadalom bizonyos szervezeteit. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia olyan témák, amelyek lehetőségeket és kockázatokat is rejtegetnek, és a bizottság nem ellenzi ezeket az átalakulásokat. A második megjegyzésem európai szinten az Európa és az európaiak is átalakulóban vannak. Nagyon fontos egy igazságos digitalizáció, amely az európai értékekre támaszkodik, a teljes és a szociális előrelépése, a védelem magas szintjére, illetve a szegénység és az eh, egyensúlytanság elleni küzdelem. Fontos, hogy a technikai fejlődés ne több egyensúlytalanságot hozzon magával. Néhány üzenetet is meg szeretnék fogalmazni annak érdekében, hogy Európa az automatizációval teljesen nekem profitálhasson. Nagyon fontos egy jól működő oktatási rendszerre támaszkodni, amely a versenyhezedős megállja a helyét. Ez elhangzott már ezen a délutánon. A szociális partnerekkel nagyon fontos állandó párbeszédet folytatni, és a megfelelő kollektív tárgyalások kérdése is nagyon fontos, és nagyon fontos az adózás. Ami a foglalkoztatásokat illeti, nagyon sok hozzászólás hangzott el már ezzel kapcsolatban, de nem szeretném megismételni, ismételni a korábban már elhangzottakat vannak sérülékenyebb társadalmi csoportok, és nagyon fontos, hogy ezekre a csoportokra figyeljünk oda leginkább. Amikor Európáról beszélünk, akkor a tagországokról is beszélünk, és az automatizációt illetve nem ugyanez a helyzet tagországokban, jelentősek a különbségek az automatizáció kockázatával kapcsolatban, például Szlovákia és Finnország, illetve Norvégia között óriási a különbség. Elhangzott az, hogy attól, hogy egy munkahely automatizálható, nem biztos, hogy ez is történik ezzel, tehát nem csak a technológiai fejlődésnek kell meghatározni azt, hogy mi történjék szabályozási szinten. Vannak politikai döntések is, a Németországban az most sokkal több robotot használnak, mint a franciaországi autógyártásban. Azért, mert Németországban nincs elég munkavállaló, tehát eh, itt meg kellett ragadni az atomizáció előnyeit. Ez egy olyan ágazat eh, egyben, amely sokkal inkább kíván téve az automatizációnak. Jelentősek a különbség a tagországok között, a munkavállalók képesítések között, és nagyon fontos, hogy Európa megfelelő politikát eh, folytasson, illetve támogassa azokat az országokat, akiket mindez leginkább érint. Nagyon fontos a kompetenciák fejlesztése, a mesterséges intelligencia kapcsán készült egy tanulmány, és ez három lehetséges utat vázol fel. Létezik az inkluzív intelligens, mesterséges intelligencia, és nagyon fontos az átstruktúrálás a társadalomban. Mit jelent a az inkluzív jellegű mesterséges intelligencia. Például a holland modell alapján nagyon fontos, hogy a munkavállalók ebben részt vegyenek, a munkavilága nagyon fontos mindezen átalakulásokhoz, tehát nagyon fontos az új technológiák bevezetésében részt venni a munkavállalóknak, és az intelligens képek bevezetésénél nagyon fontos, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a munkavállalák. Hát e, ez számunkra nagyon fontos elv, az inkluzív jellegű intelligens a intelligencia kérdése és az új technológiák bevezetése. Nagyon fontos az átláthatóság, a felelősségvállalás. Az Európai Bizottság mindezt előtérbe is helyezte az intelligens, mesterséges intelligenciáról e, szóló csomagjában. Nagyon fontos az igazságoság elvének érvényesítése. Fontos, hogy az ember ne kerüljön alárendelt pozícióba, hanem irányítani tudja a gépeket. Tehát az anticipáció nagyon fontos kérdés, már így is le vagyunk maradva. és ezeknek a gyors változásoknak mindig súlyos hatásai vannak, tehát a strukturális változás azt is jelenti, hogy nagyon fontos lehetőséget biztosítani azon személyek számára, akik elveszítettek munkahelyüket, például képzésekkel. Az én jelentésem az innovatív szociális párbeszéddel foglalkozik, hallottam ezt-azt, vannak olyan dialógusok, amelyek egyre innovatívak, például a franciaországi konnekcióhoz az való jog, Hát fontos a kapcsolódáshoz való jog. A munkavállalók folyamatosan reagálnia kell az e-mailekre, stb. A statutumok egyre inkább bizonytalanok, tehát egy adott személy szakmai karrierje során számos uh, statutuma leentkezhet uh, uh, foglalkoztatott, önfoglalkoztató, stb. stb. A szociális védelemhez való jog, képzéshez való jog a jogok között szerepelnek, és végül létezik a kérdés, például Dániában, Dániában kollektív szerződést tárgyaltak ki egy digitális platformon, ez az egyik első ilyen kezdeményezés, fontos, hogy a szakszervezetek is ezt alkalmazzák, és egy évig fog tartani ez a megállapodás, utána készül majd egy mérleg, és mindez foglalkozott az új ö, formájú munkákkal. Tehát azért, mert valaki platformon dolgozik, attól még vannak jogai. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy mi történik, a szakszervezeteknek is meg kell nézniük azt, hogy hogyan változik a jog, néha túl gyorsan, és a technológiai gyors fejlődéssel ez még inkább így lesz. Nagyon fontos mindezt látni, és a mesterséges intelligencia cián igénybe kell venniük a szakszervezeteknek is. Itt be is fejezném, és természetesen szívesen várom kérdéseiket. Köszönöm. Thank you. Yes, if there are members who wants to put questions to... Nos, lássuk, melyik képviselőtársunk kéri a szót. Köszönjük a szakértőknek, hogy bevezettek a téma rejtelmeibe, most pedig megadom a képviselőtársaknak a szót. Elég nyomasztó, mitűrés tagadás, elég rossz, kedv, rossz kedvere um, sarkalt ez a kép, amelyet felvázoltak. Egy-két dolgot lejegyeztem. Nehezebb lesz az embereknek munkához jutni, a munkahelyet megtartani, mert az állandó változásra kell majd felkészülni. Állandóan minden nap tanulni és tovább tanulni kell, hiszen a technikai forradalom nem áll meg, nem torpan meg, sem a munkahelyen, sem máshol. Arról is hallottunk, hogy bizony a jogszabályi környezet sem kellőképpen up-to-date, eh, de az is lehet, hogy valaki jó képzettséggel bír bár, de nem a megfelelő munkahelyhez igazodik ez a képzettség. Folyamatos készenlétben rugalmasan kell tehát majd felkészülni, rugalmasnak kell lenni, egy élethosszig tartó módon, legalábbis a munkavilágában töltött idő során figyelni kell arra, hogy ki hogy vonzóvá tegyük magunkat a munkaerőpiacon, és hogyha valaki önfoglalkoztató, bizony akkor maga magának kell hírverést, reklámot lebonyolítania, hogy vonzó maradhasson a munkaerőpiac számára. És bizony arról se hallottunk eleget, nem is tudunk eleget, hogy például az adózás vagy a közteherviselés tekintetében mit jelent a technikai forradalom. Sötét jövőkép ez, amelyet felvázoltak. Itt a szakbizottságunkban és más parlamenti szakbizottságokban is újton újra megvitatjuk ezt a kérdést. Mindenki egyetért abban, hogy hatalmas változás áll előttünk, és bizony félünk is tőle, tartunk tőle, de ugyanakkor a fiatal generációk embrészolják, örömmel fogadják, befogadják és pártolják ezeket a változásokat. Hogyan tudunk tehát felkészülni a jövőre úgy, hogy a kutatók, a szakszervezeti emberek, a munkavilágát szervezők olyan, és persze parlamenti képviselőként hogyan készülhetünk fel tehát ezekre a kihívásokra? Hogyan tudunk egy olyan <clears throat> keretet kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy az emberek bízzanak az előttük álló lehetőségekben, és bízzanak abban is, hogy büszke módon vállalhatják ki részüket a munkaerőpiacon. Nem tudom, Ágnes, kérsz Én is azon gondolkoztam, hogy egy negatív utópiáról, vagy egy pozitív utópiáról hallok-e. Ezen gondolkoztam. Lehet persze, hogy ez az én agyom drótozására is rávilágít, de valóban nem egyértelmű üzeneteket hallottunk, voltak pozitív és aggasztó részei mindannak, amit hallottunk. A digitalizáció kihatásait eleinte nagyobb hatásúnak tulajdonították, mint korábban. Most az OECD és a Dekinzi tanulmányok talán ezt a várható hatást csökkentették. Különböző üzeneteket hallunk tehát a szakértőktől Szóval azon gondolkoztam, hogy ez a tyúk és a tojás esete lehet itt. mert például az új technológiai lehetőségek lehetővé teszik, hogy az ember ne egy munkahelyen végezze munkáját, ne mindig a munkáltató vagy a főnöke szeme láttára végezze a munkát, a távmunka sok előnyel is járhat. Lehet, hogy például a középszintű menedzsmenten, menedzsment szinten egyre kevesebb emberre lesz szükség a távmunka vagy az új technológiai eszközöknek köszönhetően. Engem ugyanakkor aggaszt az a tény is, hogy a digitalizáció arra is rávilágít, hogy a munkavilágának valósága és a munkavilágát szabályozó törvények és rendeletek között egyre inkább szakadék tátog. Az egyik előadó egy cunámiról beszélt, amely ránk fog szakadni. De ugyanakkor nagy gazdasági előnyökkel is jár az, hogyha egy cég a digitalizációban rejlő lehetőségeket használja fel, vagy ki, Hiszen voltak éppen sok digitális lehetőséggel meg lehet fosztani a munkavállalókat az őket illető védelemtől. Mondjuk egy Uber sofőr már nem munkavállaló, hanem önfoglalkoztató, persze akkor neki kell majd fizetni a társadalom biztosítás és egyéb járulékokat. Innen ered a képző kérdésem. Hogyha Ilyen hatalmas gazdasági előnyel jár, hogy a munkavállalókat kvázi önfoglalkoztatásba kényszerítjük, hiszen voltak éppen ez egy kényszer önfoglalkoztatói rendszer, akkor hogy engedhetjük ezt meg? Például ugye látjuk a McDonald'sról szóló, mai, ma napirendre kerülő jelentésünket, ahol látjuk, hogy a McDonald's az egészségbiztosítás és társadalombiztosítási járulékokat a munkavállalóik után, és az adókat sem fizeti be. Egy szóval, hogy visszatérjek a fő kérdésemre, hogyan tudjuk ezt a cunámit, ezt a bozót tüzet, ezt a föld csúszamlás-szerű változást megakadályozni úgy, hogy a munka világát szabályozó, szab, szabályozó szabályokat rugalmassá tegyük és átalakítsuk. Az európai jogszabályok és szabályozó környezet az átlátható, és most itt keresek egy szót, na nem jut eszembe ez a szó, a manóba, na, bocsánatot, már bocsánatot kérek, egy szóval, hogy az átlátható és előrejelezhető, transparent and predictable, na ez volt a másik szó, munkakörnyezetről szóló európai anyagra utalok. Kérdezem, hogy ez az európai anyag, ez a jogszabály tervezete segíte majd kiküszöbölni a cunámi negatív hatásait. Segítem majd megakadályozni ezt, hogy az embereket megfosszuk az őket illető munkavállalói jogoktól. Hogyan lehet ezeket egyáltalán érvényre juttatni? Tagállami szinten kell ezt vagy pedig európai szinten. Yes, lots of questions. Please take the floor. Tessék, további képviselők. Egy sor kérdést felvetett, tehát eh, a végével kezdem. Nem hiszem, hogy a javaslat a platform gazdaság problémáját megoldani képes lenne majd. De az úgynevezett prekárius, vagy kitett, vagy eh, bizonytalan munkaviszonyok eh, kínálhat megoldást, sokkal inkább tehát a múltban jelentkező, kölcsönmunkában jelentkező problémákat segít meg megoldani, de a digitalizáció kihívásaira nem annyira ad majd választ. A Lidzi Egyetem tanulmánya azt mutatja, arra ad választ, hogy európai szinten volna érdemes a szociális jogokat biztosítani, ezzel a jogok hordozhatóságát is biztosítanánk, a különböző országok vagy a különböző gazdasági entitások között. Hogyha megvizsgáljuk az egyes tagállamok modelljeit, Spanyolország vagy az Egyesült Királyság modelljeit, vannak olyan kísérletek, ahol nem csak a szociális biztonsági jogokat eh, kodifikálja a törvény, hanem a munkavállalót személyesen érintő jogokat, mondjuk a minimálbér, vagy a szabadsághoz való jog. Ezekkel a személyre, munkavállalóra szabott jog, jogviszonyokkal, jogosultságokkal lehetne megteremteni az azon, azonos versenyfeltételeket a gazdasági szereplők között. De van itt egy kvázi elveszett generáció. Mondjuk a Tesco pénztáros, vagy a UPS sofőr. Millióan dolgoznak a kiskereskedelemben és a logisztikai ágazatban, és az ő munkahelyüket megzavaró új technológiák, az úgynevezett disruptív technológiák már jelen vannak is nem hiszem, hogy a UPS vagy a DHL, DHL um, furgon sofőrjéből um, a holnap um, top programozója válhat. Egyszerűen szóval a platform munkavállalók valóban veszélyeztetett uh, állatfajnak, vagy emberfajnak, vagy munkavállalófajnak tekinthetők, de más munkahelyek is veszélyben vannak. Kétség nem fér hozzá, hogy ezen ágazatokban nagyon sok munkahely vész majd el, mint például Pars Prototo mondtam a furgonsofőrt is. Uh, eh, Mr. Samuel Engblom, floor is yours. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Először is a ez a kérdéssel kapcsolatban ugye felvetődik az, hogy ez most pozitív vagy negatív jelenség. Hogyha nézem az OECD-nek a becsléseit, hogy 45%-a eltűnik a munkahelyeknek, és még további 10 vagy 20% megváltozik, akkor azt gondolom, hogy olyan számokkal szembesülünk, amelyek nem igazán mások, mint amivel saját életünkben is találkoztunk. A 20. században, Európában a nagy változások időszakát éltük meg. A háború utáni időszak ugyancsak óriási strukturális változásokat hozott, és megoldottuk megfelelő politikákkal, biztos vagyok abban, hogy ezt meg tudjuk megint oldani, és lehet ez a kiinduló pont. És utána felvetődik a kérdés, hogy nem, hogy hogyan, próbáljuk meg lelassítani ezeket a változásokat, hanem hogyan tudjuk azt elérni, hogy az embereknek lehetőségük legyen a változásokkal együtt haladni. Természetesen ennek van oktatási vetülete, képzés, élet tartó képzés, illetve biztosítanunk kell azt, hogy ezeket a technológiákat úgy vezessük be, hogy az emberek érezzék, hogy ők is részesei ennek, illetve van beleszólásuk az információra épülő Európa, ez egy fontos dolog. A másik, hogy a munkajog az lemaradott, és ez egy nagyon veszélyes azt mondani, hogy a munkajog kullog az események után. A 20. században a munkajog nagyon is rugalmasnak bizonyult, és a kulcs elemei, mint például a munkavállaló jogai, ezek mind fejlődtek. Amikor a társadalom, a gazdaság fejlődött, a munka jellege változott, akkor a, mindig mondták, hogy hát a munkajog az mögötte kullog, akkor mögötte is fog kullogni. Ezért fontos a, ezt a fogalmat bővíteni. Az is nagyon fontos, hogy egyes vállalatok, amelyek továbbra is a saját történelmüknek a fogjai, mert nagyon nagy a kockázati tőke náluk, ezeket is meg kell vizsgálni, méghozzá nagyon kritikusan és amikor pedig az üzleti modellekről beszélünk, amelyek kizárják a, az embereknek, a munkavállalóknak a jogait, vagy megfosztják őket, akiket például nem vesznek föl alkalmazottként, hanem önfoglalkoztatóként alkalmaznak, itt nagyon fontos a ö, szociális járuléknak a kérdése. Nagyon sok ilyen példa van, hogy az ilyen változások egyszerűen csak kevesebbért foglalkoztatják a, ugyanazt a szemét. Ott biztosítani kell, hogy a szociális járulékok és a befizetések azok nagyjából azonos szintűek legyenek. Az önfoglalkoztatónak viszont nagyjából azonos joga is kell, hogy legyenek ebben az esetben. És továbbá azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a karrier hogyan alakulhat az embereknél, hogyha például igény szerint dolgoznak. Hogy ez azt jelenti, hogy megreked egy szinten, vagy pedig valahol elkezdi a karrierjét, és ugyanúgy lépdes előre, és egyre inkább stabil munkát kap. De inkább azt látjuk, hogy egyre gyengébb, egyre rosszabb határozott idei munkaszerződést kapnak, annál kevésbé tud később stabil helyet elfoglalni a munkaerőpiacon. Elnök, köszönöm szépen. Valerio de Stefano professzor, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is azt mondanám, hogy nem lehet csak negatívan vagy csak pozitívan nézni ezt a narratívát, mert nyilvánvalóan Úgy gondoljuk, hogy a technológia az egy külön dimenziója az életnek, és csak jó dolgok, vagy csak rossz dolgok következnek ebből, holott a technológia az életnek a része, tehát van benne jó is, meg rossz is, és éppen a szabályozásnak kellene azt kezelnie, hogy a valóság végül aztán jobb legyen, mint amilyen lenne a szabályozás nélkül. Ami pedig a azt illeti, hogy hogyan tudjuk meggyőzni, hogy a platformok megfelelően működjenek, és így tovább. Sok esetben az a probléma, hogy nem is igazán kell meggyőzni, mert minden vállalatnak, minden eh, eh, szereplőnek be kell tartania a szabályokat. Csak vannak egyszerűen olyan eh, vállalkozások, olyan vállalatformák, amelyek egyszerűen nem kompatibilisak ezekkel, a, vagy az üzleti modell egyszerűen nem kompatibilis a szabályozással. Ez azt kell megnézni, hogy lehetővé kell tenni ezeknek a működését. Ez nem mindig így igaz, de mégis csak. De valójában azon, hogy olcsó munkaerőt foglalkoztatnak, anélkül, hogy ennek a költségeit vállalnák. A másik dolog, nem hiszem, hogy a technológia az kizárólag arra szolgál, hogy mi autonómabbak legyünk, mert inkább arra használják, hogy a munkavállalónak a teljesítményét jobban ellenőrizik. Ez nem csak a platformgazdaságban, ma hagyományos munkahelyeken is így van. A technológiák, mint például a, az elektronikus karkötő, ugye azt szolgálja, hogy tudják, hogy a dolgozó mikor, hol van, vagy hogy tudják, hogy milyen hangulata van, és tulajdonképpen jobban ellenőrizzék, nyomon kövessék a dolgozót. Ez egyes esetekben jó lehet, ugyanakkor rossz is lehet. Ez adott esetben például munkahelyi biztonságot szolgálhatja, de rossz abban az esetben, hogyha ez már a személy adatainak a, való visszaélést eredményez. Tehát sok ilyen elem is van. A visszaéléseket meg kell akadályozni, és a technológiának a pozitív eredményeit kell felhasználni, és én itt be is fejezem. Elnök, köszönöm szépen, Grain úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én két dolgot szeretnék megemlíteni amelyek nem kerültek említésre, vagy nem eléggé. A technológiai ele, változások mellett ugyanilyen mutatták ezt be, mint valami természetes dolgot. Nincs ezzel mit kezdeni, el kell fogadni. Ugyan, mint, úgy, mint a tavaszt, meg az őszt, meg a telet, tehát olyan, hogy a technológiai változásoknak csak a hatásait kell kezelnünk. Én úgy gondolom, hogy azzal is kell, hogy foglalkozzunk, hogy a technológiai választások kérdését kezeljük, és szerintem ez egy alapvetően politikai kérdés, ami a társadalmi alakulását is meghatározza elfogadjuk-e azt, hogy másút dö- hozott döntéseket kövessünk. Látok most olyan dolgozókat, akiknek azt javasolják, hogy fogadja el, hogy beleültetnek egy csippet azért, hogy akkor ne kelljen a belcset állandóan magával vinni. Vagy egy olyan fejhallgató van, amin keresztül algoritmussal dolgozik. És ez nem teljesen új, vannak ilyenek, például a gépjárműiparban a gyártók amiket úgy hívják, hogy a majom emberek, akik egyszerűen az azt jelenti, hogy az ember gyakorlatilag a gépnek egy darabjává vált. Azt hiszem, hogy azért ennek ez egy komoly politikai vita, hogy milyen technológiákat választunk, és nem csak azt, hogy hogyan alkalmazkodunk valahol eldöntött technológiákhoz. A másik elem, hogy hogyan vagy vannak persze kockázatok, lehetőségek kérdése, hát a kockázatokat kellene amennyire lehet csökkenteni, és a lehetőségeket kihasználni. De a másik dolog, a személynek a helye, tehát a dolgozónak a helye ebben a folyamatban. Említették a Gazdasági Szociális Bizottság, Bizottság alapján, hogy a munkától való megfosztottság, ez egy nagyon fontos dolognak tűnik számomra, különösen mert azt látjuk, hogy a jelenlegi fejlemények oda vezetnek, hogy nagyon individualizálódik a munkavállaló az egységen belül, különösen egészségügyi szempontból. Hogyha megnézzük például a gazdaság, az egészségi problémákat, a, nem csak a burnout, a kiégés, de vannak egyebek is, amelyekre rámutatnak, és amik az új ö, szenvedést okoznak a munkában. Egyrészt, hogy elveszi a, elveszi a munka az értelmét a, munka, a munkavállaló szempontjából, és nincs már meg a munka közösség. Nem tudom, hogy az önök munkájában vagy a tanulmányékban ezekkel az elemekkel is foglalkoztak-e. Öné a szó. Igen, igaza van a tét, számunkra a, ez társadalmi, politikai és a szociális partneroknak is azt kell eldöntenünk, hogy milyen világban akarunk élni, és milyen szerepet akarunk adni az okosgépnek, a mesterséges intelligenciának. És úgy gondolom, hogy erről még nincs kellő konzultáció, tanácskozás, akkor, amikor ezeket a technológiákat bevezetik. Én úgy gondolom, hogy a szociális partnerek részéről is a tárgyalások nincsenek még kielégítő szinten Európában. Most a társadalmi párbeszédről beszélek, és annak eredményéről. Nagyon őszintén úgy gondolom, hogy azért vannak bizonyos ellenállások a, és szabályozási törekvések. Mondok egy utolsó példát. Az irányelv az átláthatóság és előreláthatós munkakörülményekről, kénytelenek voltunk egy irányelvet hozni, mert a kollektív tárgyalások csődöt mondtak kudarcba fulladtak. De hát itt mégiscsak van egy olyan problematika, hogy Európában úgy gondolom, hogy nem igazán ö, tudjuk, hogy Európa nem felelt meg annak, ami a, a hagyományaiben, történetében volt a kollektív tárgyalások ö, területén. Kétségtelen napjainkban ö, ez jobban szembeszökik, amikor ö, antropomorf módon elképzeljük a robotokat, de az új technológiáknak a bevezetése, és hogy ez milyen hatással van a munkára, a munkaszervezése, és a biztonsági, egészségügyi kérdésekre, Roland úr jól mondta, ezt nem veszik kellően figyelembe egyetemelgesen, globálisan és egyénileg sem, mert a nagyvállalatoknak a cégek, az ágazatok nem egyformák, és van egy alap, aminek azonosnak kellene lennie, az, ezt el szoktuk mondani, tehát az európai jog minimumok kellene, hogy legyen, és ezt lehetne javítani és jobbítani. Ezek a választási lehetőségek egy kicsit Franciaországban készült egy jelentés múlt hónapban. Miláni úr azt mondta, hogy értelmet kell adni a mesterséges intelligenciának. Az értelemről kellene beszélni, és azt kell mellene megvizsgálni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy abba az irányba menjünk, amit majd holnapra akarunk, és a központi hely pedig az embernek kellene, hogy legy- kapja az ember, és az ember kapcsolata a géppel domináljon. Múlt évben e, volt egy véleményt adtunk a e, mesterséges intelligenciáról, és ott is azt mondtuk, hogy az ember kell, hogy a vezére legyen a gépnek, és az ember uralja a gépet, és most éppen amitől félelem van, ezek, hogy fekete dobozok vannak, hogy algoritmusok, algoritmusokat hát alkalmaznak, és azt sem igazán tudjuk, hogy ezeknek mi az eredménye úgy gondolom, hogy a mérnököket is megfelelően képezni kell az etikai kérdésekre is, hogy azokat a képeket, amelyeket létrehozzuk, azok az embert és az emberiséget szolgálják. Nagyon hasznosak lehetnek, nagyon sok jót tehetnek mindazoknak, akik adott esetben például fogyatékossággal rendelkeznek, és sok mindenre gondolkodok, a diagnosztizálásban is hasznosak lehetnek, az orvostudományban. Nagy lehetőségek vannak, de ezt nekünk kell ellenőriznünk, és mi kell, hogy uraljuk ezeket a gépeket, és fontos, hogy maximálisak legyenek a lehetőségek és minimálisak a kockázatok, illetve a kockázatokat minimálisra csökkentsük, és ezt kell előkészítenünk, ezzel építjük valamennyire a holnap világát is. Thank you, Valerio De Stefano. Köszönöm, Valerio De Stefano. Én is eh, szeretnék visszatérni a lehetséges szerepére a szabályozásnak. Ahogy elhangzott, Időnként úgy gondoljuk, hogy ez majd így megtörténik, és úgy, úgy tudunk beleszólni, és ezt készpénznek vesszük. Ez is egy olyan dolog, amit látunk nagyon sok helyen, ennyi munkahely el fog veszni, ilyen technológiák kerülnek bevezetésre, ennyien kerülnek ki a munkaerőpiacról, és így tovább. De mi európaiak azt is kell, hogy lássuk, hogy vannak eszközeink, amikkel ezeket irányítani tudjuk, vagy a munka erőpiaci helyzetes, a tömeges elbocsátásokat, a tárgyalások, a vezetés és a munkavállalók képviselői között, amikor például automatizálásról van szó, munkahelyek áttelepítéséről. Ezekre általában sosem gondolunk, vagy nem beszélünk, hogy a szociális párbeszédet a jobb irányítás érdekében is lehetne használni. És úgy gondolom, hogy a szociális párbeszédet az átláthatóság szolgálatába is lehet állítani, legyenek átláthatóbbak a munkahelyek, de a munkahelyeket ne veszítsük el. Mhm. Hogyan irányítjuk, hogyan biztosítjuk, hogy a technológiát az ember érdekében használják fel, és nem csak azért, hogy jobban lehessen ellenőrizni a munkavállalót, és szigorúbban léphessünk fel velük. Mert ha nem így járunk el, akkor az emberek félni fognak a technológiáktól, el fogják utasítani a változásokat, és ez is többek között a, ki fog hatni a termelékenységre és a gazdasági eredményekre. Tehát alapvetően fontos, hogy a jó szabályozásnak az előnyeit is lássuk, és értsük, hogy az új technológiák javíthatják is az életünket, tehát ne csak féljünk tőlük. Elnök, köszönöm szépen. Samuel Englung. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdést tettek fel. El kell -e fogadnunk a technológiát, és természetesen nem fogadjuk. Ugyanakkor másfelől, ha megnézzünk egy olyan kontinenst, mint Európa, akkor azt hiszem, hogy azt is el kell ismernünk, hogy a technológia az egyik olyan dolog, amit felhasználhatunk arra, hogy olyan versenyképesek legyünk, mint amilyenek szeretnénk lenni. Ezzel tudjuk létrehozni azt a, azon javakat, amivel azt az életet élhetjük, amit akarunk. Tehát ez egy jó megközelítés, hogy pozitívan álljunk a technológiához. Ugyanakkor azt meg kell nézni, hogy hogyan szabályozzuk a technológiát. El kell kerülni, hogy a technológiát magát szabályozzuk. Szerintem az eredményeket kell szabályozni. Tehát nem azt, hogy a mesterséges intelligenciát például használjunk-e a munkaerő felvételben. Ugye a diszkriminációt tiltják az európai szabályok, hogyha egy munkaadó egy eszközt használ, amikor kiválasztja a munkavállalót, és az diszkriminál, akkor az nem megengedett. Vagy például a munkahelyi egészség és biztonság esetében is azt mondjuk, hogy vannak aggodalmak, hogyha az kapcsolat az nem a vezetővel lesz, hanem valamilyen eszközzel, akkor más lesz ez a kapcsolat, és ez adott esetben veszélyt is jelenthet, mert tudjuk, hogy mennyire fontos a, az a vezető, aki a dolgozókhoz közel áll, hogy jó hangulat legyen a munkahelyen. Tehát ezeket a hatásokat kell, hogy vizsgáljuk. Biztosnak kell lennünk abban is, hogy a technológiára ne úgy tekintsünk, mint egy ilyen mitológiai valami, a technológia mögött ember eh, kell, hogy legyen, és egy munkaadó, aki használja a technológiát. Biztosítanunk kell azt is, hogy a felelősség ne vesszen el ebben a láncolatban nem szabad, hogy eh, egy munkaadó a technológia mögé bújjon, amikor a felelőssége vetődik fel, hanem, és ez ne eh, lehessen érv a dolgozóval való kapcsolatában. Úgy gondolom, hogy a gondolkodásmódunk nagyon is pozitív a hozzáállásunk a technológiai változásokhoz, mert ez az, ami segít megteremteni azon javakat, amikre szükségünk van. Ugyan vannak időnként eh, kizárlagos egyedi eszközök, és a Valérió szerintem nagyon jól elmagyarázta ezt a hozzászólásában. Köszönöm. Dax Köszönöm szépen. Csak egyet szeretnék érteni a kollégáimmal. Természetesen a technológia az nem olyan, amelyik az égből leszáll, hanem e, emberi tevékenység hozza létre, illetve van e, szükség. De engedjék meg, hogy még valamire rámutassak, ami véleményem szerint fontos ebben a vitában, az új technológiákat érinti. Van egy kognitív hiányosság. Egyfelől azt látjuk, hogy mik a lehetséges veszteségek, tudjuk, hogy lesznek munkahelyek, tevékenységek, amik megszűnnek, de a jó és látjuk azokat a munkalehetőségeket, amik eltűnnek, megszűnnek. Ezt láttuk a tanulmányban is. De ezek a tanulmányok nem szólnak és nem adnak semmit azon munkahelyekről, amelyek létrejöhetnek az új technológiák révén. Semmit nem mondanak arról, hogy mit nyerhetünk az új technológiák révén. Ez egy kognitív szakadék vagy hiányosság, mert csak arról tudunk véleményt mondani, amit ismerünk. A jelenlegi gazdaságot ismerik, a jelenlegi viszont nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövőbeni, ezért azt sem látjuk, hogy milyen nyereséget hozhatnak ezek az új technológiák. Ezért azt mondanám, hogy nem szabad hogy túl pessimistán álljunk hozzá. Óvatosan kell hozzáállni, de nem szabad félni. Ez az én véleményem. Thank you for end- Köszönöm szépen, hogy így zárta a válaszoknak ezt a körét, hiszen nagyon depresszív volt a vita, még 45 perce is. De most arra amikor már úgymond bemelegettünk, könnyebb kitérni a részletekre. És nem a fantáziát, hanem a terveket felhasználni. Most a második elnökre bízom az ülést, és megköszönöm mindenkinek a jelenlétet. Rolá úr vezeti az ülés utolsó részét, a szociális védelem témája a gazdasági platformon az utolsó napi rendi pont. Ok, donc je propose tout de suite de, de commencer dans les faits. Köszönöm. Azt javasolom, hogy folytassuk is a munkát, ami kívásokat illeti, egy folyamatosságban vagyunk. Tehát a szociális védelemről szóló um, védelem kérdése a, a platformok gazdaságában. Az Európai Parlament foglalkoztatásügyi szakbizottság azt kérte, hogy készüljön egy tanulmány ebben a témában. Ez egy stabil uh, tanulmány, uh, 50 interjú készült szakértőkkel, akik a platformon dolgoznak, és ez lehetővé tette azt, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg a szociális védelme érdekében egy olyan ágazat kapcsán, amely jelentős felendülésben van. Azt javaslom, hogy adjuk meg a szót a tanulmány szerzőinek, mindenkinek 10 percben Christopher Forstnak, Mark Stewart úrnak aztán, és azt javaslom, hogy Ford úr kezdje is meg a hozzászólók sorát. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy bemutathatjuk a tanulmányt, ezt a tanulmányt. Azért készítettük, hogy jobban megértsük a platformgazdaságban dolgozók helyzetét, nagyon nagy az érdeklődés a platform alapú gazdaságban dolgozók iránt. Ez új lehetőségeket biztosít eh, a munkavállalók számára, nagyobb rugalmasságot, hogy a kollégák javasolták az új típusú munkahelyek kialakításához is. A platform alapú gazdaságban dolgozó munkavállalók legális eh, státusza nagyon gyakran eh, nem világos, néha foglalkoztattak néha alkalmazottak, néha pedig önfoglalkoztatottak. Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi szociális védelmi keretek eh, kiterjenek-e rájuk is. Tehát a tanulmánynak az volt a célja, hogy ezzel kapcsolatban jobban megértsük a helyzetet, és Mark eh, Stewart kollégámmal és Simon Joyce professzor úrral készítettük a Leeds Egyetem nevében ezt a tanulmányt, kívások a szociális védelemmel kapcsolatban jelenlegi folyamatban lévő EU kezdeményezésekben is figyelmet kapott, létezik egy tanácsi ajánlás a szociális védelemhez való hozzáférésről az önfoglalkoztatottak számára. Nagyon fontos, hogy a szociális védelmi rendszereket megfelelően alakítsuk ki. Nagyon fontos az átlátható, előrelátható munkafeltételek kialakítása, nagyon fontos a munkavállalók védelme, um, nehéz feltételek mellett dolgozók számára. Megpróbáltuk kicsit jobban megérteni azt, hogy a platform gazdaság az elmúlt években hogyan fejlődött. Nagyon sok találgatás volt arról, hogy milyen mértékű e, növekedésem megy keresztül ez az ágazat. És szeret szeretnénk a vitákat megvizsgálni, áttekinteni, illetve a platformok gazdaság mozgatóit megvizsgálni, illetve az előnyöket, kihívásokat is megvizsgálni mindazok számára, akik a platformok gazdaságban dolgoznak, illetve hogy ennek milyen hatása van a szociális védelemre. A tanulmányt 2017-ben készítettük az Employ szakbizottság számára, és ez az egyik legnagyobb tanulmány, ami kérdőjű, ami készült az ágazatban eh, dolgozók számára, a mikrogazdaságokban dolgozókról, és számos eh, választ kaptunk ezen platformokon keresztül. Számos interjút készítettünk az én érintettek nyolc tagországban, Bulgáriában, Németországban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban. Az érintettek közé tartoztak a szakszervezetek képviselő eh, munkáltatók, ipari testületek, illetve a politikai döntések kialakítói, valamint a munkaerőpiaci közvetítők. Az első pont, mielőtt áttérünk a végkövetkeztetésekre, próbáljuk meg jobban megérteni a definíciókat, a fogalmak definícióját, amiket használtunk a tanulmányban. Nagyon sok terminust használtunk annak érdekében, hogy a különböző egymást átfedő munkaformákat jobban megértsük platform alapú gazdaságban, a kollaboratív gazdaságról, a gig gazdaságról, a megosztó gazdaságról sokat hallunk. Ezek normatív jellegű terminusok, a megosztó jellegű kollaboratív gazdaságot pozitív értelemben használják, a gig gazdaságot pedig igen, negatív értelemben sok bizonytalanságot takar. A platform alapú gazdaság egy semlegesebb jellegű fogalom, mindenfajta olyan munka, amely online platformon zajlik. Ez az igény szerinti munkavállalás, a Deliveroo, Uber, eh, taxisok, stb., illetve az Amazon eh, Quick Worker Mechanical Turn keresztül dolgozókat, az Airbnb-t, eh, különböző lakáskiadási platformokat is ide soroltuk ez csak egy rövid áttekintés volt arról, hogy mi is történik ezen a téren. Kb. 1,5%-át érinti az EU lakosságának, mm. eh, a platform keresztül eh, keresnek eh, pénzt, illetve alkalmanként történik mindez. meg az open forrású szoftverek, eh, nyelvtanulású szoftverek, eh, ezek aránya sokkal kisebb a platformok gazdaságban, az a eh, megosztó gazdaság kisebb, mint egy százalékot tesz ki. A platformok gazdaság viszonylag alacsony, viszont jelentős mértékben növekszik. Szeretnék néhány szlájdot mutatni a tanulmányról, megpróbáltuk a, a fő címszavakat felsorolni az önfoglalkoztatottaknál a, a platformból gazdaságban. A legfontosabb előnye ennek a típusú munkának, hogy mi is az előnye, előnye a platformokon gazdaságban való munkavállalásnak, a plusz bevétel, illetve egy plusz munkavállalási lehetőség, az otthonról való dolgozás és előny. Bizonyos típusú munkákhoz alkalmasabb, mint más. A Click Worker, Amazon Mechanical Turman keresztül dolgozók gyakran azt válaszolták, hogy szeretnek otthonról dolgozni, és ez feltétlenül előny. A válaszadók a időbeosztás rugalmasságáról is beszéltek, és ez egy kulcsfontosságú előnyként kristályosodott ki. A következő bullet point a potenciális problémákkal foglalkozik, hogy mi lehet a nehézség a platformalapú gazdasággal. Kérdéseket tettünk ezzel kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az ágazatban dolgozók. Nagyon alacsony volt az elégedettségi szint a fizetéssel, illetve jelentős az ingadozás azzal kapcsolatban, hogy mennyi időt töltenek az emberek ezzel típusú munkával. A platformok gazdaságban alacsonyabb bevétel, és ezen pontok eredményeként 12 ezer válaszadó jelezte azt, hogy elégedett volt a bevétel a fizetéssel, és még kevesebben voltak elégedettek az ágazatokon átnyúló lehetőségekkel. Nagyon érdekes pont még az, hogy nagyon gyakran a platformok gazdaságot arra használják, hogy kiegészítsék a munkájukat, bevételeiket. Egy negyedük jelentős mértékben függött a platform alapú gazdaságtól, azaz fizetésüknek több mint a felét ebben az ágazatban szerzik. Azt használtunk egy osztályozást arra, hogy a válaszadókat értelmes kategóriákba soroljuk, különböző mutatók alapján, és három csoportot állítottunk fel a platform alapú gazdaságban dolgozók esetében. A középső sávban a moderát kedvezményezettek szerepülnek. Itt általában a platformgazdaságon kívül van egy munkahelyük ezeknek a válaszadóknak, háromnegyed részük, és közepesen függenek a platformalapú gazdaságban végzett munkájuktól, kevesebb, mint a felük kereső fizetésének felét ebben az ágazatban, és egyharmaduk azt válaszolta, hogy a hónap végén nehezen jönnek neki a fizetésükből. 95%-a az itt dolgozóknak egy másik munkahely is rendelkezik, és csak kevésbé függenek a platformok pusztán 5%-uk függ, 27%-uk került gazdasági nehézségbe a platform munka kapcsán. A harmadik csoportra tartozóknak nincsen másik munkahelyük, jelentős mértékben függenek a platform alapú gazdaságtól, és nagyon sokan a fizetésüknek a felét ebben az ágazatban szerzi, illetve keresi meg. Végezetül pedig fel szeretnénk a figyelmet a kihívásokra, amit mindezt takar. Itt igen magas a kockázata annak, hogy ezek alacsonyan fizetett munkálási lehetőségek. Mit is értünk ez alatt? Először is van egy olyan bizonyos százalék, akik nagyon súlyos mértékben jelentősen függenek a platformok gazdaságtól, és kevésbé férnek hozzá a szociális védelemhez, tehát eh, minél inkább függenek a platformok a gazdaságtól, annál inkább kisebb az esély annak, hogy a platformgazdaságon kívül legyen munkahelyük, és eh, sokkal kevesebb szociális védelmi formához férnek hozzá. Ezt különbözőképpen lehet tekinteni. Egyrészt foglalkoztatottsági státuszok nagyon gyakran független szerződésekkel dolgoznak, ezek formális módon is ki vannak zárva a szociális védelem bizonyos formáiból illetve nagyon sok esetben kizárták őket a platform magas gazdaságban keresett fizetésük miatt, vagy az itt eltöltött munkaidő miatt. Ahol a szociális védelmi lehetőség volt, azt nagyon gyakran a platformgazdaságon kívül vállalt munkavégzésből szerezték a válaszadók, vagy polgári jogai kapcsán. A formális feltételek mellett dolgozóknál sokkal standardabb a szociális védelem, mint a nem standard jellegű munkahelyeknél, mint például a platformon fog gazdaság. A reguláris gazdaságban dolgozó munkahely is nagyon gyakran bizonytalannak mutatkozott, és a másik munka munkahelyük is átmeneti munkahely volt, és rosszul fizetett, tehát kettősen is sújtottak úgymond ezek a munkavállalók, egyrészt alacsonyan fizetettek a platformgazdaságon belül és kívül is. Visszatérve a szociális védelemre, Jelentős kihívások léteznek annak biztosítása érdekében, hogy a platformgazdaságban dolgozókra is kiterjedjen a szociális védelem. Mi úgy érezzük, hogy a szociális társadalmi biztosítási rendszereket meg kell reformálni ahhoz, hogy a nem tipikus munkahelyek is bekerülhessenek ide minimális küszöböt elérő munkahelyeknél, a munkavállaló ezt a bevételi küszöböt nem is érje el. Annak érdekében a szociális jogokhoz hozzáférjen. A foglalkoztatás folytonossága, hogyha az egyik platform alapú gazdasági munkahelyről távoznak egy következőre, akkor szintén kicsi az esélyük a szociális védelmi. Azt javasoljuk, hogy alapvető jogokat kell biztosítani mindenki számára, bármely munka, típusú munkahelyen dolgozon is minden polgár számára, és ez a kezdeményezés nagyon fontos volna azért, hogy a munkavállalók, illetve azok, akiknek nincsen munkavállaló státuszuk, bizonyos alapvető jogokhoz hozzáférhessenek. Ami az ország specifikus jellemzőket illeti, jelentős a különbség a platformáló gazdaságon szerzett tapasztalatok kapcsán. Az alapvédelmet nemzeti szintű szabályozások tudják kiegészíteni, és az utolsó pont tehát nagyon fontos a jobb e, bizonyíték a nemzeti statisztikai hivataloknak, a platformok, gazdaságról sokkal megbízhatóbb adatokat kell begyűjteniük, és nagyon fontos olyan folyamatokat kialakítani, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a platformok információt szolgáltassanak a munkákról. Végül pedig nagyon fontos a védelem kibővítése, mint említettem. Szakszervezetek, munkaerőpiaci közvetítők, stb. Fontos szintén, hogy kitérjenek a platformgazdaságban dolgozókra. hiszen az új típusú munkahelyek új típusú képviseletséget is eredményezhetnek ezen munkavállalók esetében. Köszönjük szépen, hogy bemutathattuk a munkánkat, és várjuk kérdéseket, megjegyzéseiket. Szépen. Köszönöm a bemutatót, köszönöm a beszámolót. Azt kell mondanom, hogy kollégám nevében is felszólalok, aki részt vett a platform munka kapcsáni parlamenti munkában. Azért örülünk ennek a tanulmánynak, mert joggal beszéltek arról, hogy még mindig jók, nem mindig megbízhatóak, gyakran a pozitív framing vezette bennünket, éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a jelentés, ez a beszámoló bizottságunkban is gyakran felvetjük problémaként. akkor, amikor az Európai Bizottság képviselőivel cserélünk eszmét, mondván, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy miről beszélünk. Az önök tanulmánya segít tehát abban, hogy ezt a adott hiány, a tanulmányuk azt mutatja, hogy szükség van szakpolitikai döntésekre, hogy befolyásoljuk a platformgazdaság kialakulását, jövőjét. És egy fenntartható keretek közé tereljük azt. Ugyanakkor a különböző platformok ugyanolyan sokszínűek, mint a hagyományos gazdaságban. De sok hasonlóságot is észrevehetünk, és ez a tanulmány segít abban, hogy ezeket megértsük. A szabályozói célkitűzés itt a szomszédom, üdvözlöm, üdvözlöm, és ugyanazon kötelezettségeket és jogokat biztosítson minden gazdasági szereplő számára. meg kell akadályozni, hogy a platformgazdaság szereplői a munkavállalók iránt vállalt kötelezettségeiket aláaknál megvizsgálni, és ezután kell biztosítani, hogy az előkészített jogszabályok az új gazdasági és munkaformákhoz jól igazodjanak, jól megfeleljenek a valóságnak. Mi több, még egy lépés tovább akarunk lépni, és egy európai sítva, hogy az alapelvek, mely alapelvek vonatkozzanak a platformgazdaságra. A Friedrich Ebert alapítvány egy tanulmányára építi kollégám a felszólalását, amelyet felolvasok most, amely ugyanakkor azt mutatja, hogy nem biztos, hogy a platformgazdaság megvalósítható volna. Erről készítünk most előgyanyagot. Kérdésem, a tanulmányuk az európai szintű jogszabály alkotás kérdésében nem sokat mond. Tudnának erről még mondani valamit? Célirányosnak, kívánatosnak tartják-e az európai jogszabály megteremtését? A második kérdésem pedig a munka viszonyok klasszifikációjára, osztályozására joggal beszélt arról, hogy ez bizonyítási teher a munkavállaló vállára kerül, hogyha be akarják bizonyítani, tehát hogy kvázi kényszervállalkozásba kényszerítették, neki kell ezt bebizonyítania. Ezért e problémának hogy a platform munkát meghatározó szerződéses viszony a platform munkavállaló és a platform között kvázi munkaviszonynak tekinthető ezzel mentesítenénk a munkavállalót, hogy neki kelljen bizonyítani egy kvázi munkaviz. A munkát megszervező, a munkavégzést biztosító és ilyen módon foglalkoztatói funkcióba kerülő jogi egység volna. Dása területén létrejött masszív és súlyos egyensúlytalanságot. És kérdezem, hogy látják ezt a megoldást? Végrehajtható volna ez a megoldás? illetve a tanulmányuk során kitértek erre, erre a tanulmányra, és még általánosságban közleményéről most kimondtam mind a két külföldi szót, szóval erről már eszmét cseréltünk, és az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a platformgazdaságban is alkalmazni, illetve hogyan lehet a bizonyítási terhet megfordítani. Kézetet javítani. Köszönöm szépen. Hogy mi kutatók a tanulmány elkészítése során miről vitáztunk? Hát nagyon sok, számos kérdésről vitáztunk az önök által felvetett kérdésekről is, például a jogi osztályozhatóság kérdéséről. Vagy pedig arról, hogy milyen lehetséges választ adhatna az Európai Unió. Jogi szakértőnk itt van velünk.